valóban e, e, ezért kell a politikánkat felülvizsgálni és megreformálni annak érdekében, hogy többet tehessünk a demokratikus erőkért ezekben az országban. És most Szokol képviselőtársunk ki a szó, a szó az Európai Néppártból. Oh, I'm sorry. Bocsánat, Haricki képviselőtársunk, igen. Dziękuję pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel. Köszönöm, elnök asszony. Főképviselőasszony, valóban a keleti szomszédság az egy siker, egyes kormányok szembenéznek bizonyos problémákkal, más országok pedig úgy tesznek, mintha reformokat hajtanának végre. Ez azonban nem szabad, hogy megakadályozza a helyi közösségekkel, vállalkozókkal való együttműködés, vagy azokkal, akik változásokat akarnak. Én egy olyan családból származom, amely igen megosztott volt. A háború osztott meg bennünket, és rokonaim élnek ezekben az országokban. Nem régóta tudunk csak találkozni szabadon a vízummentesség miatt. A személyközi kapcsolatok, a fiatalok kapcsolata, az Erasmus Plus ezek megfogható dolgok, és ezekkel keresztül tudjuk megváltoztatni ezeket a társadalmakat. Nem szabad közömbösnek lennünk a kritizálandó dolgok irányában sem. Itt azonban három olyan országról van szó, amelyek megérdemlik, hogy megváltoztassuk a stratégiánkat. Ugyanis ezek az országok többet érdemelnek, ránk néznek, és bennünk reményt látnak, a saját jobb jövőjük reményét számítanak ránk a problémáik ellenére. Nem szabad feladni a reményt, és nem szabad magukra hagyni őket. Kiel képviselőtársunknak a szocialisták és demokraták csoportjából. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony, szeretném megköszönni az elmúlt öt év együttműködését, és hát egyes dolgokban értünk el sikereket, máshol talán nem. Én minden jót kívánok önnek. Van egy sor növekvő aggodalom a szomszédos területeken. Kisinyovi jelek eléggé aggasztóak. Úgy tűnik, hogy ott egy visszacsúszás következett be a jogállamiság szempontjából. Vannak, akik azt mondják, hogy a bizottság naívan egy olyan dílt támogatott, amely egy olyan koalíciót hozott létre, ami gyakorlatilag egy hatalom megragadást eredményezett. Grúziában pedig egy demokratikusabb rendszert követelnek a tiltakozók, akik ellen a rendőrség gumilövedéket és könygázt vett be. Bakuban pedig az ellenzék egyik képviselő képviselőjét megkínozták a letartóztatása után. Tehát ezt látjuk egyébként az egész világon, az autoriter személyek megpróbálják elfolytani a törékeny demokráciákat. És talán ez a puha politikánk nem jár azokkal az eredményekkel, amiket szeretnénk. Nem tudom, milyen tanácsot adna ön az utódjának, vagy mi legyen az új politikánk. Mr. Basescu from the... Köszönöm, Basescu úr. Képviselőtől kérdéseket intézett. elnök asszony i'm sorry madam mr basescu wants a blue card. wants a blue card. do you accept it? Sorry. just don't go away. okay so you don't accept. nem fogadja el rendben. akkor megadom a szót getta képviselőtársunknak a renew csoportból. Mikrofon kérnénk. Does it work? Yes. Működik? Rendben. Kötelesség és szükség az Európai Uniónak nyitnia kellett Kelet-Közép-Európa felé, partneri kapcsolatot kell a kelet-európai országoknak is felkínálnia. Ők lettek az új szomszédaink. Ezen partnerség erős és gyenge pontjai is vannak, de tíz év múlva egyértelmű, hogy a mi keleti partnerségünkben megfeledkeztünk Oroszországról. Pontosabban nem akartuk látni, mert olyan sok problémát okoz, megoldhatatlan problémát. Ezen politikai gyávasságot próbáljuk most megoldani, úgy, hogy felmerülnek a lehetőségét, hogy Helsinki vel Moszkvával új biztonsági és együttműködési megoldásokról beszélünk. Nehéz lesz ezt? elérni? Nem. Rendkívül nehéz lesz, és teljesen bizonytalan ennek a kimenetele, de meg kell próbálni, mert az Orosz Föderáció a kontinens másik fele, a legnagyobb ország a világon, és egy szegény, lepusztult ország, de amelynek a károsító hatása nagyon komoly. Köszönöm szépen. Megadom a szót Tomásics képviselőtársunknak az ICR csoportból. Hvala lépa, gospodin predsedavajúcsa dugi niz godina... Köszönöm. Sok éven keresztül az EU különösen jó viszonyt ápolt a közvetlen szomszédainkkal. Mennyire fontos ez a megközelítés, és mennyire nagy a potenciálja? Nos, ez a migrációs válság során derült ki számunkra. Ha jobbak a kapcsolataink a szomszédokkal, és erősebbek a politikai és kereskedelmi szabályok, akkor nagyobb lenne az elő, ellenálló képességünk ilyen helyzetekben. Keleten több ország is létezik, amelyel jó kapcsolatokat ápolunk a keleti partnerség jegyében. De még mindig messze vannak attól, hogy stabil partnereink legyenek. Vannak, ahol háború van, vannak, ahol még nagyon fájó az átmenet. Ezen országok mind nagyon fontosak számunkra. És Oroszországgal kialakított pozícióinkban is fontos, hogy az európai értekeket segítsen nekik abban, hogy demokráciát, jogállamiságot, piacgazdaságot építsenek. Szükségünk van ezen partnerekre, be kell ezek országokba ruháznunk. Sorry, just for one second. Mr. Sokol wants to... Tomasics asszony, Szokol úr szeretne egy percben kérdést feltenni, elfogadja ezt? Köszönöm. Szokol úr, fél perc. E, Köszönöm. Tomasic asszony, örülök annak, hogy ön az EU külpolitikáját dicséri azaz ön is támogatja a közös megoldásokat és a közös érdekeket. Az alapján, amit elmondott, azt gondolja, hogy az EU hatásköre, külpolitikai hatáskörét meg kell erősíteni azért, hogy az EU pontosan ezen országokkal kapcsolatban nagyobb befolyása legyen? Válasz fél percben. Köszönöm. Igen, természetesen azt gondolom, hogy meg kell erősítenünk a pozícióinkat, de együttműködvén az összes tagállammal. Úgyhogy nem Brüsszelnek egyedül kell ilyen döntéseket meghoznia, hanem az összes tagállamnak közösen. Párton. Mr. Basescu. doamnă președintă köszönöm szépen elnök asszony a keleti szobszédságból két országról beszélnék ukrajnáról és moldáviáról. Ukrajna egy olyan ország, amelyet megtámadott az Orosz Föderáció, elveszítette a Krimfélszigetét, és befagyott polgárháború folyik ország a területének keleti részein. A Fekete-tengeri kikötőket blokkolják. Miért? Azért, mert az Orosz Föderáció nem tudja elfogadni azt, hogy ezen ország az Európai Unió felé irányul. Ahhoz, hogy Ukrajna tartsa magát ezen az úton, fontos, hogy az Európai Unió támogassa ezen az úton. Hogyha a Steinmeier tervet alkalmaznánk, az hiba lenne, mert fennáll annak a kockázata, hogy elveszítjük Ukrajna integritását mert akkor népszavazást tartanának, és eljönne a föderalizáció, majd pedig a, mint Oszétiában vagy Abháziában, a Krimfélszigeten kijelentenék a függetlenségüket. Ez egy orosz technika. Ami Moldáviát illeti, sajnálatos módon Maja Sandu szándékosan került olyan helyzetbe, hogy már nem akart az ország vezetője lenni. Moldáviában ez egy paradoxon. Az ellenzék két Európa barát párt, amely egy kemény, autoriter kormány létrehozását figyeli Dodon vezetésével. A két ellenzéki vezetőtől, akik a többséget java, állítják ki, azt kérték, hogy a Moldáv köztársaságban vegyék át a kormányzást az országban, és ismét nyugatra irányítsák az országokat. A szót Vitanov képviselőtársamnak a szocialisták és demokraták képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Főképviselő asszony, az EU politikája a keleti szomszédai felé egyrészt nagyon komoly prioritás, másrésztről mégiscsak mellőzzük ezen országok problémái miatt, és amiatt, hogy milyen kapcsolatban vannak az EU-val. Többet beszélünk az erőforrásaikról és arról, hogy az európai piac számára milyen potenciált jelentenek, ahelyett, hogy a régió geopolitikai jelentőségéről beszélnénk. Ugyanakkor ezen térségben komoly a verseny EU, az Európai Unió és Eurázsia között. Két dolgot kell tennünk. Felül kell vizsgálnunk az eddig elért eredményeket, másodszorban pedig bizonyítanunk kell, hogy aktívabban részt veszünk az EU a prioritásaink meghatározásában a térséggel kapcsolatban. Máskülönben ezen országok más karjaiba menekülnek, és így más érdekeket képviselünk. doamna președinte. un direct către cei vizați. Köszönöm, elnök asszony. Közvetlen üzenetem annak, akit ez érint. Az Európa barát kormány lemondása és felváltása, Maja Szándú lemondása után nem szabad, hogy Dodon elnök játékával ját, váljon, és hogy az igazságot bizonyos oligarchák politikai érdekeinek vessük alá. Vagy a tbilisi javaslat, hogy változtassanak a választójogon azért, hogy a parlamentben kellő helyjel rendelkezzenek. A bűnösöknek kell felelősnek érezniük magukat, mert ők eltávolítják a polgárokat az EU-tól és az ebből adódó előnyöktől. Fontos, hogy a feltételhez kötés fontos elv legyen a makrofinanciális támogatás szempontjából. Azonnak jobban el kell magyarázni ezen országok lakóinak, hogy a feltételhez kötés miért ennyire fontos, és milyen előfeltételekhez kapcsolódnak. Különben a reform ellenes erők, EU ellenes beszédet fognak képviselni, és ismét visszakérünk a kiinduló ponthoz. Nyitva kell hagyni a kaput ezen országok felé az EU-ban, finanszírozni kell a valódi reformokat a demokrácia, az igazságoltatás jogállamiság érdekében. Az ICR e csoportból. Pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel. Köszönöm, elnök asszony. Főképviselő asszony, a keleti partnerség egy fontos eszköz. Annak idején többet reméltünk ettől, de mégis egy olyan eszközről van szó, amit azért hasznosnak nevezhetünk. Ne felejtjük, hogy formálisan ezt a hat országot három csoportra lehet osztani. A legjobban teljesítők, ahogy azt a kollégám Halicki is mondta, Ukrajna, Grúzia, Moldávia, és aztán van két olyan ország, amely Oroszországgal kötött megállapodást, Örményország és Belarus. A harmadik csoport az pedig Azerbajdzsán, amely igazándiból egyik kategóriába sem tartozik nem szabad elfordulnunk Örményországtól és Belorussztól sem, nem szabad Oroszország karjaiba lökni ezeket az országokat. Talán Azerbajdzsánt is érdemes jutalmazni ezért a semlegességért. Azerbajdzsán eddig nem írt alá együttműködést az oroszokkal. E, nyitottak kell lennünk azok irányába, akik nem írták. Képviselőtársunk ki a szó az Európai Néppártból. Uh, madam president first of all i would like to thank madam uh, Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani a főképviselő asszonynak. Köszönöm a munkát, amit az elmúlt években megtett annak érdekében, hogy hatékonyabb és mélyebb legyen a keleti szomszédság. rendkvül fontos ez számunkra az Európai Unió biztonsága és a kibékülés szempontjából. Úgy gondolom, hogy mindazok, akik keményen dolgoznak azon, hogy ezeknek az országoknak a polgárainak jobb élete legyen, azok mind megértik, hogy csak és kizárólag az európai értékek segíthetnek, és csak ez teheti lehetővé, hogy ezek az országok jobb helyzetbe kerüljenek. Maximálisan támogatom Kovilius kollégám hozzászólását, és mindannyian abban reménykedünk, hogy ezek az országok a megfelelő úton indulnak majd el, és minden lehetőséget meg kell adnunk ezen országok fiataljainak, hogy eljöhessenek hozzánk. Mi lehetőségeket nyújtunk nekik, hogy lássák, hogy az Európai Unió hogyan teheti jobbá az ő társadalmaik működését. Remélem, hogy az új bizottság is kiveszi majd a munkából a részét. Szépen! és most megadom a szót miller képviselőtársunknak a és demokraták csoportjából. szanowna pani mogherini! mogherini asszony az a tapasztalat, amit levonhatunk a keleti szomszédsági politika tz évéből, azt mutatja, hogy igenis folytatnunk kell ezt a munkát. Szikovszki miniszter úr, aki ennek az egész ötletnek a megálmodója volt, úgy gondolta, hogy új dilemmákat és új kihívásokat oldhatunk majd meg a keleti szomszédsági politikával. Ezeknek az országoknak ugye gazdasági partnerséget ajánlottunk, és bizonyos szinten politikai partnerséget is. Ezeket az országokat egyfajta előcsatlakozási szinten tartjuk, és ezeknek az országoknak ugye akkor megvan a lehetőségük arra legalábbis, egy alternatíva lehet az, hogy egyszer az Európai Unió tagjaivá váljának. Azt nem tudom, hogy a jelenlegi modellt lehet-e tartani, én úgy gondolom, hogy ez nem lesz sikeres a jövőben. Ugyanakkor a keleti szomszédsági országoknak egyértelmű üzenetet kell eljuttatnunk, hogy az Európai Unióhoz közeledjenek. A Néppárt képviseletében. Hála, gospođo podpredsednice slavimo deset godina istonog partnerstva i moemo rei da ovaj program doista pokazao uspjehom. Köszönöm. A keleti partnerség évei alapján elmondhatjuk, hogy ez sikeres volt. Európa és Ázsia találkozásánál különböző nagyhatalmi érdekek is ütköznek. Ráadásul eh, itt ezen a területen található az erőforrások, energiaerőforrások 75%-a. Nagy játékosok vannak tehát, a mi érdekeinket is itt kell eh, képviselni. Látjuk, hogy eh, vannak bizonyos negatív fejlemények, egyfajta visszacsúszás, már ami a demokráciát illeti, és nem úgy zajlanak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Három üzenetet küldenék keleti partnerséggel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az Európai Unió mindig legyen egységes. Ne engedjük azt meg, hogy az egyes tagállamok egyéni érdekei diszonáns hangokként jelentkezzenek a közös érdekek megtalálása a legjobb módja annak, hogy az EU globális vezető szerepet játszhasson. A második dolog pedig az, hogy világosan ki kell fejtenünk az érdekeinket átlátható módon, és e, egyesíteni az erőket az Európa, illetve a demokrácia melletti e, erőkkel. E, a harmadik pedig, hogy be kell tartanunk a szavunkat. Meg kell jutalmazni azokat, akik meg kell jutalmazni azokat az eredményeket, amelyeket elértek ezek az országok, és megmutatni nekik, hogy hogyan tudnak csatlakozni. a, tartsák be az európai standardokat, különös tekintettel az emberi jogokra és a jogállamiságra, illetve egyéb szabadságjogokra. Lássunk ki a szó a szocialisták és demokraták csoportjából. Köszönöm. Szeretném Mogarini asszonynak megköszönni az elmúlt öt éves eh, munkáját, és eh, akkor én most már az új bizottsághoz fordulva is mondom, meg a tagállamoknak is címezve, hogy járjanak el teljesen, nem engedhetjük meg magunknak eh, azt, hogy Macedónia és Albánia ügye megismétlődjön, nem volt eh, ez szerencsés, különösen Macedónia esetében. Ez demotivál. De demotiváló a keleti partnerekre nézve is. Egy stabil partnerségre van szükség, ami nagyon fontos. Mi kiállunk a jólét, a biztonság, a stabilitás mellett itt az EU-ban is. Éppen ezért az együttműködés keleti szomszédainkkal lehetőséget ad arra, hogy az európai értékek terjedjenek, európai gondolatok akár csatlakozási tárgyalások, vagy eh, partnerségi megállapodások előmozdítják ezeket az értékeket, amelyeket a világban diadalmaskodni akarunk látni. Eh, ezek az országok Európa felé törekednek, ne legyünk negatívak eh, irányú. Duda képviselőtársunknak az Európai Néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném kifejezni azt, hogy mennyi elégedett vagyok, még akkor is, hogyha itt nehézségek voltak, főként Ukrajna, Grúzia esetében a további EU-s integráció irányába. Az Európai Uniónak egyértelmű jeleket kell küldenie, hogy mi értékeljük ezen országok törekvéseit. A kidolgozott stratégia 2030-ig egy két hullámú támogatási eszközt nyújt. Az európai integráció irányába az út nem könnyű, ezt mi lengyelek tudjuk, és ezért szeretnénk támogatni keleti szomszédaink erőfizetéseit. Szeretnék beszélni az ukrajnai reformtörekvésekről. Gratulálunk az új kormánynak az, a bátorságért, hogy változást próbálnak bevezetni, amelyre mind az ukrán társadalom, mind pedig az európai partnerek vártak. A korrupcióellenes fellépés, a bírói reformok, ezek mind nagy kihívást jelentenek a kormány számára. A civil társadalom kialakítása is nagyon fontos az ukrán demokrácia szempontjából. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a széleskörű konzultáció, az, hogy minden partnert bevonjanak, a civil társadalmat is minden szinten, ahol változásokat akarnak elérni. Nagyon fontos ez a társadalmi elismerés szempontjából és a hatékony végrehajtás szempontjából, illetve a reformok tartósága szempontjából is. A, hangsúlyozni kell azt is, hogy az európai programok is pozitívan hatnak Ukrajnára, például az Erasmus Plus, ahol sok fiatal vett részt. És látva ezeket a fiatalokat, nekem ez nagy optimizmus. Megadom a szót Poszpisil képviselőtársunknak az Európai Néppártból. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já chci konstatovat, že jsem rád, že toto partnerství... Köszönöm szépen és örülök annak, hogy most a partnerség mérlegét megvonhatjuk tíz év elteltével. A cseh soros elnökség égész alatt kezdődött, és emlékszem is, hogy akkor ugye a cseh kormány tagjaként én is jelen voltam, és az volt a cél, hogy az EU felé segítsük az országot, miközben Or- Oroszország az ellenkező oldalról nagy nyomást igyekezett gyakorolni, és ez a partnerség szerintem a geopolitikai célt teljesíti. Hogyha egyszerűen kivonulnánk ebből a régióból, abba hagynánk az országok támogatását, akkor attól lehetne tartani, hogy Oroszország, amely már is nagyon erős, illetve erősödik például Moldovában, akkor még tovább erősödne. Tehát a geopolitikai szint az teljesen egyértelmű. Egy másik alapos ok pedig a következő, hogy olyan államokról van szó, amelyek népei demokráciában szeretnének élni, és jóléti államot kívánnak. Tehát ezért is kell, hogy támogassuk az európai értékeket ezekben az államokban. Annak ellenére, hogy vannak néha ügyek, problémák a partnerségben, a mérleg pozitív, úgy gondolom, és intenzívebbé kellene tennünk az együttműködést a jövőben. És ahogy említették a kollégák, ennek a hat államnak nincs más alternatív fejlődési útvonala, lehetősége, és érezhető az orosz befolyás, illetve nyomás is. Ezért teljesen egyértelműen értelmes és észszerű ezekkel az országokkal együttműködni, őket támogatni. Természetesen a fogytak van még időnk azonnali hozzászólásra négyen jelentkeztek azonnali hozzászólásra ezzel az azonnali hozzászólások listáját akkor lezárom négyen lesznek és először megadom a szót heyser képviselőtársunknak a szocialisták és demokraták csoportjából. pani predsedajúca reakcia vývoj. köszönöm szépen elnök asszony! A csatlakozási tárgyalások megszakítása azt mutatta, hogy nem tudja fenntartani, illetve nem szabad fenn, kockára tennie a szomszédos országokkal a jó kapcsolatot. Hogyha az EU kilép innen, akkor mások lépnek a helyébe, Irán, Kína vagy Oroszország. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió tovább erősítse kapcsolatait ezzel a régióval. A keleti szomszédség kapcsán a differenciálás a legfontosabb, meg kell különböztetni a különböző országok között, valahol már van társulási szerződés, másokkal pedig nagyon jók a kereskedelmi kapcsolatok. Arra kell törekedni, hogy azokat a kapcsolatokat mélyítsük el, amely minden eh, partner számára előnyös. Ukrajna, Fehér Oroszország, Azerbajdzsán, Moldova, mindannyiuknak szerepet kell kapniuk politikánkban, és segítenünk kell a reformjaikat. Köszönöm. Képviselőtársunknak a GUE csoportból. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mogherini asszony, ön azt mondta, hogy a keleti partnerség senki ellen nem hat, és el kell ismerni, hogy az amerikai, illetve a, az uniós beavatkozás Ukrajnában nagyon erősen orosz ellenes élet kapott, ezt ne tagadjuk. Hogyha Oroszország, Kanadában vagy Mexikóban beavatkozna asszony, ugye el kellene ismernünk, hogy komoly feszültségforrás lenne ez az USA-val. És Oroszországgal nem a békén kellene dolgozni? európai részről, hiszen az európai partnerség is a békére alapozódott, és sokkal észszerűbb lenne Oroszországról is békében dolgozni, és a szomszédsági országokban ne legyen szükség se Oroszországra, se Európára. A militarizálódó folyamatok erősödnek, ahelyett, hogy gyengülnének, kerüljük el a fegyverkezési versenyt, hagyjuk a szankciókat működjünk együtt. És Mogherini asszony, nem sok mindenben értettünk egyet, de ebben egyet Zót Csuhodáru képviselőtársunknak a Szocialisták és Demokraták frakciójából. doamnă președintă parteneriatul estic cred că este cea mai mare. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a keleti partnerség az egyik legkomolyabb külpolitikai szerepvállalás az Unió részéről, és ami Románia szemszögét illeti, a határon átnyúló segítségnyújtást Moldovával nagyon fontosnak tartjuk, illetve gyakornoki lehetőségeket is. Új projektekre várnánk, talán a moldovaiak is szeretnének uniós roaming tarifákkal eh, élni hogy ne kerüljön nekik olyan sokba a külföldön való telefonálás, szeretnének Európában dolgozni, munkát vállalni, és hogyha az embereket teszük első helyre, akkor nyerhetjük vissza a bizalmat az európai értékrendben. Az európai forrásokból talán azt az uniós autópályát is megfinanszírozhatjuk, amely fontos román városokat köt majd össze egymással, hiszen a szakpolitikákon túl az emberek vannak első helyen, és azt gondolom, hogy a következő tíz évben Moldova Európa lehet. Demokraták csoportjából. Oleg Sentsov's visit to our European Parliament this week to Oleg Sentsov látogatása az Európai Partnerbe, hogy a 2018-ban jól megérdemelt Szaharov díjat átvegye, illetve erről megemlékezzünk. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy az ukránok területi integritását védve fontos érdemeket szerzett. Folyik egy háború, keveset szerepel a médiában, és az ENSZ Emberi Jogi Intézete már is 13 ezer áldozatot valószínűsít a Donbass medencében, és a krím illegális annektálása mindenki számára visszatetsző, aki demokratikusan gondolkodik. És az európai családhoz kell éppen ezért közelebb hozni Ukrajnát. 2011-ben egy egyéves kulturális csereprogramban vehettem részt Ukrajnával, és beleszerettem az országba. A holodomor, a az éhínség, a tervezett népírtás 7 millió áldozatáról itt értesültem mélyebben, és orosz részről folytatódnak ezek az atrocitások, és ezért kérem a kollégákat, hogy csatlakozzanak Ukrajna barátai csoportunkhoz, mert nagyon időszerű. És most megadom a válasz lehetőséget Magerini kép hölgynek. Öt percben válaszolhatok. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a vita ismét megmutatta, hogy a parlamenti munka egyik fontos része a partnerségeink. Nem csak a keleti partnerekről van itt szó, hanem más partnerekről is. Úgy gondolom, hogy amikor a keleti partnerségről beszélünk, akkor ez a dimenzió mindegyik országra vonatkozik, de a parlamenti munka, illetve a civil társadalommal kapcsolatban elvégzett munka, az gyökeret vert mind a hat országban, és a mi értékeinket népszerűsítette. Ez egy eléggé szokatlan vita, mert természetesen nem beszélhetek a jövőbeli lépésekről. Ez az én utódom bölcs kezeiben lesz, de elkezdtük a munkát, és remélem, hogy ugyan ezen az úton fogunk tovább haladni, és minél több területen elmélyítjük a partnerségünket ezzel a hat országgal, amely keletről a szomszédunk. Remélem, hogy ezek a kapcsolatok erősebbeké válnak, és remélem azt is, hogy az önök teljes támogatására számíthatok, ahogy az a megtiszteltetésért, hogy együtt dolgozhattam önökkel, a tanácsadóikkal, és nagyon sokan köszönetet mondtak nekem is a partnerséggel kapcsolatban elvégzett munkámért. Én most önöknek szeretnék köszönetet mondani, mert az idő megmutatta, hogyha nem is mindig értettünk tökéletesen egyet, ez a pozitív része a demokráciának. Tehát néha nem értünk egyet, de mégis tudunk egyes kérdésekben ugyanabba az irányba haladni. A keleti partnerség megmutatta, hogy a parlament, a bizottság és a tanács igenis képes együtt dolgozni, sikerült áthidalnunk a köztünk lévő szakadékokat. Köszönöm még egyszer az eddigi támogatást, és várom azt, hogy a továbbiakban is kapcsolatban maradjunk. De ahogy mondtam már az előző elnökség alatt, ma este még itt maradok, tehát nem fogunk örökre elbúcsúzni. A vitát a keleti szomszédság országaiban történő fejleményekről lezárom. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. És akkor a következő napi rendi pontra térjünk át, ahol a bizottság unió külügyi biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozata az izraelben és palesztinában többek között a telepeken kialakult helyzetről és mogherini asszony ismét öné a szó. Uh, uh, köszönöm szépen hadd kezdjem egy személyes emlékkel anekdótával tehát nem rejtély. Amikor öt éve és néhány hete átvettem, a hivatali stafétát, akkor az első látogatásom Izraelbe, illetve a gázövezetbe vezetett, és meg voltam róla győződve, hogy a mandátum során a két államra alapuló megoldás működhet. Ezt tartottam észben, illetve a, az intézkedéseimben is az évek során, és a, meg kell mondjam, hogy egy darabig úgy tűnt, hogy köze, közeledünk a megoldáshoz, de hát tudjuk, hogy ma hogy fest a helyzet. És egyelőre úgy tűnik, hogy már nem érvényes ez a perspektíva, és ennek politikai vonatkozásai vannak. Erre még visszatérek. Valószínűleg, hogyha most újra oda látogatnék, már nem nyilatkoznék olyan értelemben, hogy én hiszek abban, hogy a következő hónapokban, vagy akár években megoldásra tudunk jutni. Mert a kétállami koncepció olyan heves támadások alá került minden irányból, amilyen tárgya sosem volt. Ennek ellenére mélységes meggyőződésem, hogy a legjobb és az egyetlen reális megoldás valóban a két államon alapuló megoldás, a biztonságra is tekintettel, a szent helyek biztonságára tekintettel. Ugyanakkor a pragmatikus nézőpontból azt kell, hogy kimondjuk, hogy hiteles alternatívát senki nem tárt még elénk a két államra alapuló megoldáshoz képest. mert Sokan érveltek ellene, de még senki nem mutatta be az alternatív javaslatát, és hogy hogyan lehetne az unió részéről ezt elősegíteni. Ráadásul a nemzetközi jogot is figyelembe véve, valamint az érintett népeknek a szándékait, a mély vágyait, nem csak a palesztinok, hanem Izrael vágyait is veszélyezteti, hogyha nem jön létre a két állam. Ez a nemzetközi jogból, illetve az igazságosságból, a demokráciából is következik, továbbá ez a realizmus következménye is. Tehát teljes gőzzel azon dolgoztam, hogy a kétállami megoldás valahogyan fejlődhessen, és tovább folytatom ezt a munkát a nehéz körülmények ellenére. Mert néha az a benyomásom, hogy vannak olyan barátaink az ENSZ-ben, illetve az arab világban, de Afrikában, Ázsiában is, akik most, amikor nagyon nehéz ezt a perspektívát életben tartani, akkor a bölcsesség és a realizmus gondolata még mindig hangsúlyt kell, hogy kapjon. És miközben halványodott a reménység, az állásfoglalásomat, illetve az ebben az irányba végzett munkámat én megőriztem, és teljes erőmmel azon voltam, hogy megvalósuljon. Nézzük először a telepek helyzetét, illetve a többi fejleményt is. A közvetlen tárgyalásokkal tudunk előrelépni. Az 1967-es határok kell, hogy ezek alapját képezzék. Nemzetközi jog szerint eh, jogellenes a telepeknek a megszállása, és a hosszú távú két államon alapuló megoldás hozhat majd áttörést. Ráadásul Kelet-Jeruzsálem helyzete most veszélybe került olyan értelemben, hogy jövőbeni fővárosa lehetne a két állam egyikének. És az egy héttel ezelőttig még a korábbi helyzet volt érvényes, és ez volt az Unió, illetve az ENSZ álláspontja is, és hosszú évek során eh, nehéz helyzetekben is ez maradt az európai egységes álláspont. Megváltozott az izrael kapcsolatos álláspont is, hiszen a rakétákkal eh, való bombázása, lövése a polgári lakosságnak elfogadhatatlan, és eh, az eszkaláció veszélyét el kell kerülni, de hangsúlyoznunk kell, hogy Izraelnek joga van biztonságban élni, az izraelieknek szintén. És meggyőződésünk az is, hogy a biztonság csak akkor lehet fenntartható és valós, hogyha a békére épül, valamint a két állami megoldásra. És az évek során folyamatosan azon dolgoztunk, hogy önök is tudják, hogy a gázaiak szenvedését enyhítsük, és a gázai segélyterv keretében iskolákat, kórházakat, illetve vállalkozásokat, tovább állampolgárokat segítettünk és támogattunk. Ugyanakkor alapvetően politikai a válság a Gáza övezetben, ezért politikai megoldást kell találnunk rá, és a határokat is átlátható, átjárhatóvá kell tenni. A Palesztina jövőjével kapcsolatos kérdéseket a palesztin egység viheti előre, és a törésvonalakat meg kell haladni. Tudjuk, hogy bizonytalan a politikai jövő palesztin és izraeli nézetben is. A palesztin frakciókkal még nem sikerült egységes álláspontot kialakítani. Abbas elnök úr egy választási hajlandóságot jelzett, és Izrael pedig egy éven belül harmadszor választ, ami precedens nélküli. És bátor vezető szerepet vállalva visszahültethetjük a feleket a tárgyalasztalhoz. Még mindig meg vagyok róla győződve, főképviselőként a palesztinai-izraeli látogatásom után öt évvel meggyőződésem, hogy ez a reális elérhető cél, sőt, hogy ez egyetlen fenntartható, elérhető és reális megoldás. Hadd mondjam el, hogy személy szerint is mélységes meggyőződésem, hogy az összes régióbeli közelkeleti válság közül, illetve helyzet közül konkrét rendezésre ez a legalkalmasabb, feltéve, és ezt hangsúlyozom, hogy itt eh, van a nehézség, hogy van politikai akarat az érintett felek, illetve a nemzetközi közvélemény részéről, nemzetközi közösség részéről. Mert határozott kötelezettségvállalásra van szükség a felek és a nemzetközi részről is. Az Unió irányából pedig mindig is készen álltunk támogatni, illetve végig kísérni ezeket a békét, biztonságot célzó erőfeszítéseket, illetve a tárgyaláson alapuló két állam létrejöttét. És a következő időszakban következnek a képviselőcsoportok nevében történő hozzászólások és az első hozzászólónak megkérem lópez Isturiz white urat az európai néppárt képviseletében köszönöm elnök asszony szeretném megragadni ezt az alkalmat hogy megköszönjem mogherini asszonynak ezt az öt évet amikor eljött és véleményt cserélhettünk vele. palesztina bizonyára az egyik legkeményebb ügy volt amellyel önnek foglalkoznia kellett szeretném a támogatásomról biztosítani önt, és elmondani, hogy ez egy olyan helyzet, amit nem lehet azonnal megoldani, de mindannyian megpróbálunk részt venni abban, hogy egy békét sikerüljön itt létrehozni. Ez egy szörnyű konfliktus, ami évek óta pusztítja ezt a régiót. Ez érinti nem csak az európaiakat, hanem az egész világot. Szeretnék önnek gratulálni az elvégzett munkáért. A mi esetünkben világosan el kell mondani, hogy preferál stratégiai szövetségesünk Izrael, amelyel közös a történelmünk és az értékeink. Az Európai Unió és Izrael egyaránt demokráciák, és mi próbáljuk a világon mindenhol elterjeszteni az elveinket és az értékeinket, amely a népek jogainak a tisztelete. Izrael biztonságra törekszik, láthattuk, azt is, hogy Gázából milyen támadások indultak. Ugyanakkor ezek a konfliktusok eszkalálódtak. Mindig úgy érzem, hogy mindig azt mondjuk, amit az, Euró- amit az amerikaiak. Nekünk a saját nevünkben, saját gondolataink alapján kellene reagálnunk. Hozzá kell járulnunk a párbeszédhez és a béke folyamathoz a magunk módján. Fontos, hogy ne vigyenek félre minket a tweetek és a nyilatkozatok. A Knesset képviselői a Strasburgi plenárisra is ellátogatnak hozzánk, és őket is fel kell szólítani arra, hogy azt a párbeszédet, ami félbeszakadt, azt kezdjék újra. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak együtt kell működnie az izraeliekkel és a palesztinokkal is, és megpróbálni fejleszteni ezt a régiót. Egy új megközelítésre van szükség, nagyobb jólétet kell teremteni ebben a térségben, és ebben igenis tudunk segíteni. Néhány szélső balos kommunista kolléga azt mondja, hogy ők nem akarnak senkit megsérteni, nem akarnak beavatkozni. Én azt gondolom, hogy igenis az Európai Unió tudna megfelelő megközelítéssel beleszólni ebbe a folyamatba. Meglátjuk, hogy mit mond a többi kolléga, figyelemmel fogom őket hallgatni. Megadom a szót Piri képviselőtársunknak a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Köszönöm szépen, High Representative, dear colleagues! Nagyon aggódunk az legutóbbi fejlemények miatt. Ismételten a gázövezetben erőszak robbant ki, és az USA külügyminisztere egy óriási váltást jelentett be az USA telepekkel kapcsolatos hozzáállásában. szerintük az eljárásuk nem összeegyeztethető a nemzetközi joggal. Ez a fajta kijelentés teljes mértékben nem összeegyeztethető a Genfi Egyezménnyel, illetve a 2004-es bírósági döntéssel. Azt támogatnám, hogy ön reagáljon, főképviselő asszony. Az izraeli telepek nem elfogadhatóak a nemzetközi jog értelmében, és fel kellene hagyni ezeket a telepekkel Izraelnek. Viszont Pompeo bejelentése ismételten egy olyan jelzés eh, a Trump kormányzat részéről, hogy Netanyahu-t eh, támogatják eh, teljes mértékben, Izrael szuverenitását ismerik el a Golán fengség esetében is. Trump kormány ahelyett, hogy létrehozná az évszázad megalapodását, egyre inkább kiélesíti a konfliktust a palesztinok, izraelik, izraeliek és a nemzetközi közösség kárára. Trump elnöknek meg kell értenie azt, hogy a közel-kelet nem a külpolitikai játszótere, több millió izraeli e, és palesztin otthona ez, akik békét szeretnének. Ahelyett, hogy inkább a Cisziadánében terjesztik a, e, ezeket a telepeket, megfelelő megoldást kellene e, találni, és ez az egyetlen remény a régióban a fenntartható béke irányába. Támogatjuk az Európai e, Bíróság döntését és a termékek címkézéséről. Hoffmann képviselőtársunknak a Renew you. Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani, mert az elmúlt öt évben nagyon gyakran beszéltünk itt, nagyon sokáig, éjszakában nyúlóan, és nagyon örültem annak, amikor önnel vitázhatunk, és a legtöbb esetben Izraelről és Palesztináról tárgyaltunk. Azt mondta, hogy első útja is ide vezetett, nagyon sokat beszéltünk erről a helyzetről, azért, mert aggasztott bennünket, aggaszt még mindig bennünket. 2017 óta Izrael évente 12 ezer épületet húzott fel, és 2009 óta ezer palesztin épületet romboltak le, beleértve olyan épületeket is, kedves kollégák, amit európai adófizetők pénzéből finanszíroztak. Szerintem egyértelművé kell tenni azt, hogy Izrael lépésenként az egyállam irányába dolgozik, és úgy tűnik, hogy palesztinok számára már szinte nincsen semmilyen fajta hely. Politikai akaratra van szükség, Európa mindenképpen szeretné um, a szabályokat betartatni, fel kell lépnünk Netanyahu és Trump hatalmi politikája ellen, a telepek politikája ellen, amely egyre inkább konfliktust eredményez. Európának továbbra is a két állam megoldást kell támogatnia, ez az egyetlen megoldás. Főképviselő asszony valószínűleg az, az utolsó vitája itt Strasbourgban ez, és az ön utódját is arra kérem, hogy minden egyes döntésben keményen lépjünk fel, amikor a mi projektjeinket teszik tönkre, és mindenképpen keményen kell Natányával és Trumpal szemben is fellépni, hogyha lábbal tipolják a nemzetközi szabályokat. Ehhez mindenképpen meg lesz az Európai Parlament támogatása, és még egyszer köszönetet mondok, mondok és a további karrieréhez nagyon sok sikert kívánok. Szépen! és most következik képviselőtársunk a zöldek uh, uh, Köszönöm szépen, Köszönöm, főképviselő asszony. A Trump adminisztráció elismerte az illegális uh, telepeket, és ezzel mélyen aláásta az ottani helyzetet, illetve a béke esélyeit tönkretette. Az illegális telepek elismerésével az USA ismét kívül helyezkedett a nemzetközi jogon, illetve normákon, és a jövőbeni palesztin állam életképességét megkérdőjelezte. Izrael biztonsághoz fűződő joga az persze nem vita tárgya, eh, de az, hogy ebből mi következik, már megvitatható. Úgyhogy a tisztelt házban, és azt gondolom, hogy közös akaratunk, hogy tartós rendezés alakuljon ki, mindkét fél érdekeit figyelembe véve. A megszállás, az annektálás felől el kellene mozdulni a két állam létre jöttéről szóló megállapodás felé. Mit jelent ez az Unió számára? Tudjuk, hogy az USA nem lesz megbízható partner ebben, legalábbis a jelenlegi kormányhivatalban maradásáig. És a tartós megoldást a régióban, az EU-nak kell emiatt jelentős nemzetközi szereplőként képviselnie, és ez pedig mindkét félnek az aktív bevonásával érhető el, valamint a ö, gazdasági segítségnyújtás is hozzájárulhat ezzel. A, nem támogatom sem a palesztin nacionalista mozgalmat, sem pedig az illegális telepek folytatását és támogatom, hogy Írországba moratóriumot hirdettek szankcióként a telepekről származó árucikkek behozatalára a Genfi egyezménynek érvényt szerezve. A A cisziordániai eredetű áruknak a behozatala emiatt kétséges, és megkérdezem, miért folytatódhat. Ezt képviselő úr, öné a szó az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport nevében. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Magrini asszony, ön azt mondta, hogy a két államú megoldás a legjobb, ez a legfenntarthatóbb és leggyakorlatilasabb pont, az ellentetje igaz ennek, hiszen a két állami megoldás egyetem mutatja azt, hogy az EU elvesztette a realitás érzékét. Ez azt jelenteni, hogy a Cisjordániát visszaadták a Gázának. Ez megfelelő lenne-e? Arafat korábban elutasított egy nagyon jó ajánlatot 2008-ban Abbas is ugyanezt tette. A Hamas a teljes felszabadítását kérte Palesztinának. Értsük meg, hogy a Hamásznak, az Elfatáknak nem Cisjordánia vagy Gáza fontos, Haifa, Tel Aviv és Jeruzsálem kell nekik. Mogherini asszony politikai akaratról beszélt, amelyel meg lehetne oldani ezt a problémát vegye végre tudomásul azt, hogy eh, a eh, palesztin vezetésnél eh, részéről nincs meg ez az akarat, és ezért ez a politika, a két állam megoldás hamis. Megadom a szót Rausszen képviselőtársunknak az Európai Konzervatívok és Reformerek képviseletében. voorzitter Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Pompeo külügyminiszter kijelentése nagy port kavart, pedig igazából igaza volt valahol, hiszen ezek a telepek, amelyeket illegálisnak neveznek, ez nem igazán jó az eleve már bonyolult izraeli-palesztin kapcsolatoknak és teljes mértékben figyelmen kívül hagyják azt, hogy Izrael történelmileg és jogilag is joggal akarja ezeket a területeket. Ezek nem megszállt területek, hanem olyan területek, ahol csak tárgyalások által lehet megoldást találni. A főképviselő asszonyt arra kérném, hogy ne eh, bocsátkozzon bele eh, szóváltásba az USA-val, mert eh, akkor nem fogunk előre jutni. Ez helyett inkább intézkedések kellenek, amelyek tényleg segítenek, és amelyek tényleg a békét közelebb hozhatják. Ezért azt mondom, hogy hagyjunk fel a terroristák közvetlen támogatásával a palosztin hator, hatóságon keresztül, hagyjunk fel azzal, hogy az undrának fizetünk, amely fenntartja már évek óta a menekült helyzetet, és sokkal keményebben kell Iránnal szemben fellépni, amely egy agresszív és kétes szerepet játszik a régióban. Köszönöm, elnök asszony! Megadom a szót Pinéda képviselőtársunknak az egységes baloldal képviseletében. Köszönöm, elnök asszony! Az első dolog, amit mondani szeretnék az, hogy köszönöm Mogherini asszonynak a nyilatkozatát, amely a Pompeo nyilatkozatára reagált. A telepek Palesztinában illegálisak, ezt mondtam. Köszönöm ezt tartalmi szempontból, és azért is, hogy ilyen gyorsan válaszolt. Az egész mandátuma alatt ez folyamatosan így volt. Nagyon remélem, hogy az utódja is hasonlóan fog eljárni. Mogherini asszony, azt is el kell mondjam, hogy a nyilatkozatok szükségesek voltak, és nagyon értékesek is, mert ezek elítélik a palesztin emberi jogokkal szembeni izraeli jogsértéseket, de azt is el kell mondanunk, hogy ezeknek a hatása korlátozott volt. A palesztinok nagy lelkűsége az, hogy elismerték az izraeli államot az oszlói megállapodás értelmében, viszont Izrael nem teljesítette ezt a megállapodást már kezdettől fogva, megszekték ezen kívül a nemzetközi jogot és az ENSZ állásfoglalásait, határozatait is. Ugyanakkor Palesztina az összes követelményt teljesítette. A blokád, a gázai bombázás, ami 10-12 napja történt, a Netanyahu-val kapcsolatos belső problémák, ezt nem azzal kell megoldani, hogy a gázaiakat lebombázzák. Csak egy pillanatot szeretném ezt még elmondani. El kell ismernünk a palesztin államot, az Európai Uniónak el kell ismerni a palesztin államot, és el kell ezt ismernie, fel kell függeszteni ezt. Szépen köszönöm. Azt szeretném kérni, hogy tartsák be az időkeretet, a többi képviselő megtisztelése lenne az, hogyha nem lépik túl a szükséges időkeretet. Következő hozzászóló Forman képviselőtársunk, függetlenektől It's a lie. Köszönöm, elnök asszony. Hazugság, hogy a telepek illegálisak, vitatottak valóban, de nem illegálisak, nem jogellenesek, mert a Sanremo-i 1920-as megállapodásban határozták meg a jövőbeni határokat, meg erősítették 1922-ben, és azóta ezt nem írták felül. És a cisjordániai terület sosem volt szuverén külön állam, mindig is Izrael területe volt. Mikor 48-ban kivonultak a britek, akkor kitört a háború, és Jordánia megszállta, de az annektálást sosem ismerték el. Tehát amikor Izrael visszavett az ellenőrzést 19 évvel később, a 67-es hatnapos védő háborúban, akkor a nemzetközi jogot ezzel nem sértette meg. És teljesen félreértelmezi a negyedik Genfi Egyezmény 49-es cikkét az, aki azt mondja, hogy illegálisak a telepek. És a cisjordániai zsidó vállalkozásokat két hete az EU egy határozatban arra kötelezte, hogy az Unió felé irányuló árukat címkézzék át. Ez nem vezet békéhez a térségben, és azt a mítoszt segíti elő az Unió, és ez szégyenletes, hogy jogi bizonyítékok dacára illegális lenne. Valaki azt mondta, hogy ha egy hazugságot sokat ismételgetünk, az emberek elhiszik, és tudják, hogy ki volt ez az illető. A béke csak a az igazság alapján alakult. Képviselőcsoportok nevében a felszólalások véget értek, úgyhogy most Zovko képviselő asszonynak adom meg a szót az Európai Néppártból. Right, Madam, Chair, uh, Madam Chairman and uh... Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, köszönöm szépen a pozitív szavaikat a közelkeleti béke érdekében, illetve hogy tartós békére van szükség Palesztin és Izrael között. És ez könnyen létre is hozható, hogyha